Då är ni varmt välkomna tillbaka till vårt utskott. Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket a bizottsági ülésen. A délután szavazással kezdődik, elég szép számú anyagot kell megszavaznunk, rögtön bele is kezdődünk az elsőbe. Az első, az a hetes pont, női vállalkozók a kis és középvállalkozásokban. Ez lesz tehát az első témánk. Előadója Janna Kudakis asszony. A jelentés azzal foglalkozik, hogy hogyan tudjuk fokozni a női vállalkozóknak a szerepét, hozzájárulását a gazdasági növekedéshez, stb. Janna Kudakis asszony nehézségekről is beszél a jelentésében, amely a női vállalkozók előtt áll. De szíves engedelmükkel megadom a szót Jana Kudakis asszonynak, hogy még a szavazás előtt vezesse fel a témát. Elnök asszony, köszönöm szépen. Gyors leszek, hiszen bőven van szavazni való. Minden segítőnek szeretném megköszönni a segítséget, az összessel szerintem találkoztam, beszéltem, mindenki nagyon pozitív hozzájárulást adott. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy visszatérhessünk a munkaerő piacára, és hogy saját magunk vállalkozzunk. Nagyon fontos, hogy ez a jelentés ilyen erős maradjon, ne hígítsuk fel. Egy-két dolog van, ami számomra nagyon hangsúlyos és vannak olyan kérdések, amelyeket más időben, más fórumon kell megvitatni. Úgyhogy valamennyiüket arra kérem, hogy szíveskedjenek eh, toleranciával eh, viseltetni, és bizonyos eh, dolgokat nem megszavazni. Három dolog foglalkozik az önfoglalkoztatással, Számos ö, ilyen kérdésben ö, pozitív voltam, de három ügyben nemmel ö, állok a kérdéshez, mint például a roma asszonyok önfoglalkoztatása. Szerintem ez nem a KKV jelentésbe való az 1.04, 1.01 és 1.02-nél erősen ellenzem a témákat. A másik dolog a 119-es elnök asszony, elnézést, ez az ön módosítója, ez a kvóta jogszabályról szól. Mit alapjába véve itt kis és középvállalkozásokról beszélünk, amelyeket alapjába véve nők hoznak létre és üzemeltetnek. Tehát itt nem kvóta bizniszről van szó. Ezt szavazzák le, nem is akarom vitatni, hogy helyes ez, vagy helytelen, de igazából nem ide kívánkozik. Ebbe a jelentésbe, hogyha egy ilyen kvóta jellegű dolog belekerül, ez csak meggyengíti. A 165-ösnél is ugyanez a helyzet, az igazgató tanács előtti célpontok, célkitűzések, a téma nem ide való 169 számszerű cél megfogalmazás. Hagyjuk meg ezt erősnek, hagyjuk olyannak az anyagot, hogy nőkről szóljon, női vállalkozókról szóljon, és hát köszönöm azt, hogy várható megszavazzák. Jánik Kudakis asszony, köszönjük szépen! Krácer asszony. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Valóban köszönjük Jana Kudakis asszonynak a végzett munkát, köszönjük a, a, az eszmecserét, ami az utolsó percig tartott. Asszonyom, Jana Kudakis asszony, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a politikai üzenetről beszéltünk, hogy ez egy fontos dolog, az igazgató tanácsok esetében ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy eh, más vállalkozások számára ezek a testületek eh, üzeneteket sugároznak. A németben Verwaltungsrat kifejezést alkalmaznak, eh, igazgató tanács, de hát a KKV-knél más a struktúra szerintem igen, én azt hiszem, hogy itt a Management Board angol kifejezéssel az igazgató tanács magyarul. Ez az, ami igazából lényeges. Ez nem más, mint egy vállalkozásnak a döntéshozó testülete. Ez a testület határozza meg az általános irányokat. A módosító indítványnál egy valami százalék ö, szerepel Szerettem volna ezt előre jelezni. Egyébként feltesszük a kérdést, hogy miért a management boardról beszélünk, és miért nem a kisebb cégekre jellemző más struktúrákról. Köszönjük szépen, Kratzer asszony. Ezzel talán meg is kezdhetjük a szavazást. A 9-es kompromisszumos eh, módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A tízes kompromisszumos javaslat mellette ellene elfogadva. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Az 57-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 59-es Szerintem így van, ellenőrizzük elektronikusan az 57-est, megnyitom a szavazást. 57-es. A néppártnak plusz egy szavazata van. Lezárom a szavazást elutasítva 16 ellen szavazattal, 14 mellette. 59-es következik mellette ki, ellene tartózkodást elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 13-as kompromisszumos elfogadva. Akkor jön a 68-as mellette, ellene tartázkodás elfogadva. 14-es módosító, kompromisszumos, elfogadva. 74-es mellette ellene elfogadva. 75-ös mellette ellene elfogadva. 15-ös kompromisszumos módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszós módosító elfogadva. A 96-os módosítónál vagyunk, mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 97-es kitámogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene elfogadva. 20-as mellette ellene elfogadtuk. 21-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 107-es mellette ellene elfogadva. 22-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. A 118-asig lépünk előre, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 119 elutasítva. Igen, 118, nézzük vissza elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 16 mellette 12 ellene 2 tartózkodás. 119-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös. Mellette, ellene tartózkodás elutas, elutasítva. De nézzük meg elektronikusan is a 165-ös, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadva. 22 mellette, 10 ellene. A 24-es kompromisszumos módosítónál vagyunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Tehát a 124-esnél elektronikus szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva. Tehát ön mellette szavazott, így, így már elfogadtuk, igen. ös módosító, mellette ki szavaz, ellene, tartózkodás, elfogadva. Újra ellenőrizzük, tehát a 125 elektronikus szavazás, megnyitom. lezárom, elutasítva. 126-os kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük ezt is, tehát 126-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133-as módosító kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszumos módosító támogatja, ellene van, elfogadtuk. 140-es kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 141-es, ki van mellette, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 142-es, támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Jó, akkor a 120, a 142-esnél elektronikus próbát tartunk. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most a 27-es kompromisszumos módosítóra szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszumos elfogadtuk. 148-as kitámogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 149-es 148-ast ellen, ele, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 148-as tehát. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 149-es módosító, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150-es mellette elfogadva. 153-as, ki az, aki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva ellenőrizzük a 153-as elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 155-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez okafogyottá vált a 159-es, akkor a 157-es következik kitámogatja. Ellene tartózkodik, elfogadva. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161 támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 162-es elektronikusan megnézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 163-as, ki az, aki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadva. Ez fagyottá vált a 164-es, 166-os mellette ellene elfogadva 167-es, okafogyottá vált 168-as van tehát, támogatja ellene tartózkodik, elfogadva és a 169-es mellette ellene tartozkodik Elfogadva, a 169-est elektronikusan is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tovább lépünk az egyes módosítóra, mellette ellene elfogadva 2-es. esetleg blogban szavaznának az 1-es, 2-estől az 5-ös módosítóig. Jó, egybe szavazunk. Tehát 1, 2 és 5-ös. Egyben szavazunk rá. Mind hármat elfogadták. Jó javaslat volt, köszönjük szépen. Egyes kompromisszumos módosító támogatja, ellene elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 14-es, mellette ellene tartózkodik elfogadva, 15-ös, ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító támogatja ellene elfogadva. 18-as, mellett ellene tartózkodik elfogadva, 19-es támogatja ellene tartózkodás elfogadva 21-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 22-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 3-as kompromisszumos módosító, kitámogatja ellene, ki van, tartózkodik. Szerintem ezt ellenőriznünk kellene, tehát a 3-as kompromisszumos módosítónál megnyitom az elektronikus szavazást lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartott, Elfogadva. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 5-ös módosító kompromisszumos támogatja. Elfogadtuk. 6-os kompromisszumos módosító támogatja. Elfogadtuk. 36-os támogatja, ellene tartózkodik. Elutasítva. Jó, elektronikus ellenőrzést tartunk, 36-os módosító, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 7-es kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. És most a 45-ös következik módosító Mellette ellen, ellen tartózkodik, elutasítva. 46-os, a 46 osról szavaznunk kell, ki az, aki mellette van, ellene elutasítva. 47-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 8-as kompromisszumos módosítónál vagyunk, mellette ki van, ellene tartózkodik, elfogadva. 49-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most akkor a végső szavazáshoz érkeztünk. Megnyitom ezt a végső szavazást. Lezárom a szavazást, és a jelentést el, elfogadtuk. 29 szavazattal. Jannok Adakis asszony, gratulálunk! Thank you. And it's Mrs. Katza. Yeah. Yeah. Ja, då gratulerar vi återigen fru... Gratulálni szeretnénk még egyszer Jana Kudakis asszonynak, és hát is térünk a következő szavazásra, következő jelentésre. A nők és vezető szerep a vállalkozásokban a jelentéstevője ennek a jelentésnek Kratz asszony. Ez egy fontos jelentés, sokat beszéltünk róla, és egy olyan jelentésről van szó, ami a nők bekapcsolódását hivatott javítani a vállalati vezetésben. Van egy biztos, aki felelős ezért a témáért, Reding asszony, és ő találkozott az ipar képviselőivel, és világosan elmondta azt, hogy szükség van az előrelépésre. Ez pedig pozitív. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Kratza asszonynak, mielőtt elkezdjük a szavazást. Köszönöm szépen! Minden kollégának köszönetet szeretnék mondani, hiszen a módosító indítványaikkal, a gondolataikkal segítették a munkámat, és élénk érdeklődést tanúsítottak. Hozzájárultak ahhoz, hogy világos politikai üzenetet tudunk küldeni. Az Európai Parlament erőteljes üzenetet küld ezzel, és nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy elérkezett annak az ideje, hogy erről a témáról vitázzunk. Vannak olyan tagországok, akik már rendelkeznek jogalkotással, ezeket meg is valósították, valósították, és vannak olyan országok, amelyek közel járnak a megvalósításhoz, de sajnos olyan országok is vannak, ahol egyáltalán nem valósult meg a párbeszéd. Tehát ez az üzenet, amit az Európai Parlament küld, azt mondja, hogy elkötelezettségeink vannak, feladataink, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európai Parlamentben egységesebb helyzet alakulhasson ki. A vállalati struktúrákról van szó, a tagországokban nagyon különböző képet mutat ez a terület, a nők részvétele a vállalati vezetésben, ahol a vállalati döntések születnek, nagyon fontos. Egy olyan témáról van szó, ami a vállalkozások segítését is érinti, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy népgazdaságaink versenyképesek legyenek. A módosító indítványokban megpróbáltuk a legfontosabb dolgokat elenni. A szavazói listán utaltam arra, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek ismétlődnek, illetve olyan témákról van szó, amelyek ebbe a problematikai körbe tartoznak. Minden kollégának köszönetet szeretnék mondani a jelentését, és remélem a szavazás után egy olyan szöveg születhet, amely európai szinten is egyértelmű üzeneteket küld majd. Köszönöm szépen, Kratza asszony, Koszta asszony kért szót. Köszönöm szépen, mint Ányik tevő, szeretnék köszönetet mondani a jelentős tevő asszonynak, aki nagyon nyitott szellemben közelítette meg az észrevételeinket, javaslatainkat, és ezek a javaslatok származhattak akár az árnyék jelentős tevőtől, akár a frakciótól. Azt hiszem, hogy képesek voltunk arra, hogy kiváló munkát végezünk, és nagy lendületet adjunk az egész témának a szakbizottságunkon belül. Úgy gondolom, hogy mindez egy igazi üzenet lehet a nemzeti parlamentek számára is, a parlamenti képviselő hölgyeknek és uraknak. Olaszországban máskülönben most van egy törvénytervezet a parlament előtt, ugyanebben az irányba mutat az is, úgyhogy az a meglátásom, hogy egyre több nemzeti parlament ugyanilyen típusú döntéseket kíván meghozni. Nyitott szellemre van szükség, és nem csak arra van szükség, hogy megfelelsen egy irányelv a témában, hanem arra is, hogy a nőknek több funkciót kell betölteni az igazgató tanácsokban, és egyéb területeken is kiindulva a szakmai élet rajzukból meg kell, hogy történjen az előrelépésük, a kinevezésük. Lényeges az is, hogy jelezzük, mennyire fontos, hogy felelősségteljes elosztásokat töltsenek be, nem csak a vezetői szinten, az alapszinten is. Úgyhogy azt hiszem, nagyon jó munkát végeztünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kosta asszony. Free. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyvenes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 40-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 59-es módosító, 10-es kompromisszum javítja magát az elnök, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50 9-es okafogyottá válnék, 8-as kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös fogyott a 76-os mellette Ellenőrizni szeretnék, melyiket is? A 74-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 76-os mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. A 76-osról megnyitjuk a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 53-as mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizni szeretnék az 53-ast, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum ellen kíván ellenem tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százas, módosító, szóbeli módosító, amit a jelentéstől nyújtott be. Ez szerepel az önök szavazó listáján is. Tehát a szóbeli módosítóval ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva, az 5-ös 6-os módosító mellett kíván ellene tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14, a 13-as mellette munka fogyottá válik, a 14-esre térünk át mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös okafogyottá válik, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, Wait a moment, we must check. Ellenőriznünk kell. Tehát a 17-esről szavazhatunk, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 17-esről, megnyitom a szavazást. 17-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítva. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 asra ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es, a 20-ast ellenőrizzük, a 20-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A 21-es módosító következik mellette, ellene tartózkodás okafogyottá válik, javítja magát az elnök. 22 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 27-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellenőriznünk kell. 28-asról szavazunk, tehát a 28-as is módosító mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Tízes szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, kettő mellette ellene tartózkodás elfogadva, három mellett ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A végső szavazásra térünk át, megnyitom a szavazást. Lezárom szavazást. Elfogadva. 25 mellette, 7 tartózkodás, senki nem szavazott ellene. Gratulálunk Kratza asszonynak a jelentéséhez. Mrs. Jimenez wants the floor. Mrs. Jimenez wants the floor. Jimenez asszony kérje szót. Voting. Definitely. Or does it mean she changed her vote? No, it's 26 plus 7. Yeah, it's 43 voting. Yes, we have noted. Igen, jegyeztük. 26 szavazatot adtak le mellette. Most pedig javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra. Továbbra is szavazásnál tartunk. egy véleményről fogunk szavazni, szervezett bűnözés az Európai Unióban. Véleményt készítünk a Libé szakbizottságnak, ő az illetékes bizottsági szerepben jár el. A véleményünk előadója Szilvia Costa, itt van a körünkben, egyből megadom neki a szót. Hagy rögzítsem azt is ugyanakkor, hogy figyelemben véve, hogy jóvágyásra került a Lisszaboni szerződés, ezen kérdés körökben az Európai Parlamentnek a szerepe megerősödött. És a Lisszaboni szerződésnek köszönhetjük, hogy a mai napon alkalom nyílik arra, hogy ilyenfajta véleményről szavazunk a Libe illetékes bizottság javára. A szervezet bűnözés elleni fellépés a tétje a dolognak, és Kosztászony arról fog nekünk beszélni, ebben a jelentésben, hogy hogyan érinti a szervezet bűnözés a nőket. Kosztálsz, hogy kapja meg a szót még, mielőtt szavazásra kerítenénk sor. Köszönöm szépen, elnök asszony! a LIBE szakbizottság részéről egy saját kezdeményezésű jelentés készül. Ez az egyik első ilyen kezdeményezés a részükről azóta, hogy lefolytattuk az eszme cserénket, a vitákat az ember kereskedelemről. Itt egy új hatásköre forog kockán az Európai Uniónak, ugyanis hatáskört kaptunk most már ezekben a kérdésekben az igazságügyi tevékenység kapcsán. Nagyon ambíciózus ez a jelentés, különböző témákat ölel fel. Hagy mondjak köszönetet a kollégáknak, mindazoknak, akik hozzájárultak a szalapszöveg javításához. Máskülönben egyetértünk számos észrevételet, Valóban nagyon sok olyan módosító született, amelyeket mindenképpen be kell építeni a véleményünkben. Miről is van szó? Arról, hogy egy hatalmas témáról van szó, ezen belül pedig a szervezet bűnözésről, és ezen belül a nőknek a helyzetéről. Nos, a nők a legnagyobb számban áldozatai a szervezet bűnözésnek. Személyek elleni bűncselekményekről van szó, és éppen ezért nem lehetünk semlegesek a tekintetben, hogy kik az áldozatai a szervezet bűnözési cselekményeknek. A nők nagyon aktív szerepet töltenek be a megkülönböztetés mentesség biztosításáért, az igazságszolgáltatás érvényesülését, és azt látjuk, hogy akár az ügyvédek, akár a bíráknak a körében egyre több nő tevékenykedik. Az a véleményünk, hogy őket támogatnunk kell, mégpedig ö, hangsúlyosan. Az áldozatokról már beszéltem, és hagy emlékeztessek az ember kereskedelemről szóló irányelvre is e tekintetben. Nagyon lényeges, hogy felgyorsítsa az Európai Bizottság a tevékenységét. És miért a koordinátor kinevezése kerül, aktívan kell, hogy felépjen az irányelv érvésítése területén. A szövegjavaslatban beszélünk különben még egy másik nő áldozat kategóriáról. Melyről? Arról a kategóriáról, azokról a nőkről, asszonyokról, akik kell kapcsán Jiménez asszony javaslatot is fogalmazott meg, és akik a saját családi kapcsolatok révén többek között gyakorlatilag egy köztes szerepet töltenek ben az áldozat, és gyakorlatilag az együttműködő tanú közötti kategóriáról van szó. Gondoljanak itt a különböző mozgalmakra, kamorára, és így tovább. És gondoljunk azokra a nőkre is, akik jól lehet rokonságban vannak, mégis fellépnek a szervezett bűnözés ellen, jól lehet családtagjaid révén közvetetten érintettek abban. Éppen azért fontosnak tartanánk azt, hogy létezzék az európai szinten egy olyan keret, olyan jogalkotási keret, amely harmonizál, és amely még jobban védelmezni mindezen áldozatokat. Azt kérjük, hogy az Európai Bizottság Reding asszony, aki a bejelentést is tette, nagyon hamarosan bejelentse, hogy milyen globális jogalkotási keret fog érvényesülni az áldozatok védelmére. Ezen kereten belül pedig fontosnak tartottuk támogatni azon módosítókat, amelyek erőteljesévé teszi a fellépéseket. Itt azokra a fellépésekre gondolok, amelyeket a tagállamok terveznek többek között, és a szigorúbb szankcionálásra gondolunk következetesebb szankcionálásra az európai szinten, beleértve a büntető jogi szankciókat is, mind azon esetekben, amikor áldozatává válnak a nők a szervezett bűnözésnek. Azaz azok a nők és asszonyok, akik a jogalkotási keretek keretében lépnek fel, azok aktív támogatást kell, hogy kapjanak a megkülönböztetés mentesség kell, hogy itt alapul szolgáljon. Elnök, akkor most pedig elkezdünk szavazni. Akkor tízes ellene mellett tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellene elfogadva a 11-es támogatja ellene tartózkodik elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene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 Kérdés, hogy egyben tudok-e szavazni a következőkre a 15-östől a 23-asig egyben tudnánk szavazni. Jan, Jana Kudakis asszony. Igen, csak a 20-asig mennénk. In... amendment 16 is withdrawn. Yes, amendment... A 16-os módosítót visszavonták. Tehát támogatja, ellene tartózkodik, elfogadva. A következő módosítunk a 19-es ellene mellette elfogadva. 21-es, ki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös. A, a, a 25-ös lesz a következő, mellette ellene elfogadva. 24-es, mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as. Kérdés, hogy tudunk-e blogban szavazni 28-astól, tehát nem, mondja az elnök asszony, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 28-ast ellenőrizzük Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. Harminc egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 támogatja ellenvélemény Sajnos nem tudunk egyben szavazni, blogban szavazni, úgyhogy folytatjuk a szavazást 29-es, mellette ellene elfogadva, 30-as támogatja ellenvélemény. Tartózkodás elfogadva. 34-es módosító ellene mellette. Elfogadtuk. 32-es támogatja ellene tartózkodik, elfogadva 33-as támogatja, elfogadva akkor egyes, mellette ellene elfogadva, kettes, mellette ellene elfogadva, hármas, támogatja, ellene tartózkodik, elfogadva, négyes, támogatja, ellene elfogadtuk. Ötös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos, mellette ellene tartózkodik elfogadva, hetes, mellette ellene tartózkodás elfogadva 8-as, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva 9-es, mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most jön a végső szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 szavazattal köszönjük Kosta, asszony, gratulálunk, és reméljük a Libében szeptemberben ugyanis így megszavazzák az anyagot. Oké, eh, nő. fortsätter vi vår Nos, eh, folytassuk a szavazások eh, egy újabb fejezetével, ugyanis egy további véleményt kell jóvágynunk, mégpedig az AMPL, azaz a Foglalkoztatás és a Szociális Bizottság számára a fogyatékossággal élők mobilitása és integrációja, valamint az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010 és 2020 között. A mi előadónk, az alelnökünk, Elizabeth Morin Chartier, egyből meg is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Először is szeretném elmondani önöknek, hogy a jelentésről éppen a mai napon tárgyaltunk a foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottságban. A FAM szakbizottságnak a véleményét nagy kíváncsisággal várja a foglalkoztatásügyi szakbizottság. Ugyanis egyes kollégák abban a bizottságban nagyon fontosnak tartják, hogy nagy hangsúlyt te, tegyenek azokra a véleménypontokra, amelyeket a FAM bizottság fogalmaz meg, és Kósa ura jelentéstevő a foglalkoztatásügyi szakbizottságban jelezte, hogy nagy mértékben bele tudja építeni a véleményünket a saját jelentésébe. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartottam azt, hogy megköszönjem önöket, az összes politikai frakciónak is köszönetet mondjak a politikai hozzájárulásukért a nő jogai és esély egyenlőség szakbizottság és a foglalkoztatás ügyi szakbizottság közötti együttműködés kifejezetten hatékony. Köszönet mindenkinek! Vám tak, and we start voting. Nagyon szépen köszönöm. Elkezdjük a szavazást a kompromisszumokról. Egyes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négy mellette ellene tartózkodás elfogadva, öt visszavonásra került, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a es második része mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész, megnyitom a szavazást a második részről, lezárom a szavazást elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 17-eset, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszonegy mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, tehát a második részt elutasítottuk, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53 mellette ellene ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az 55-ös módosított, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a végső szavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk! 29-en szavaztak mellette. Köszönjük szépen ezt a nagyon jó jelentéstervezetet és júliusban szavazunk majd a plenáris ülésen. Köszönjük a jelentéstevő munkáját! Då går vi vidare till nästa omröstning. Idag har vi många omröstningar. Det är... Most következik a következő szavazás. A foglalkozás ügyi ö, szakbizottság számára készítünk véleményt, a munkavállalók Európai unió belüli mobilitásnak előmozdítása a téma. Ezt a véleményt azért fontosnak, mert a nemek közötti egyenlőségnek a kérdésére tér ki a munkavállalók szabad mozgása keretében az unión belül. Hogyan lehet fellépni azon tényezők és események ellen, amelyek bonyolultabbá teszi a munkavállalóknak a szabad, szabad mozgását. Cseszkova asszony a vélemény előadója, de nincs jelen a körünkben a mai napon, tehát olyan kis asszony fogja néhány szóban ismertetni ezt a véleményt a szavazás előtt. Öni a szó. Thank you, and I... Köszönöm szépen, Andrea, sorait olvasom fel. Szeretném az összes árnyék jelentéstevőnek megköszönni a hozzájárulást. Nagyon hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy ilyen fontos témán dolgozhattam. A, a mobilitás kérdése az európai belül, belül rendkívül fontos az Európai Unió állampolgárainak joga, hogy egyik országból a másikba mozoghatnak munkavállalás céljaiból. Komolyan és erősen hiszem, hogy a tagállamoknak erősen dolgozni kell azon, hogy fel tudják számolni a nemek közötti fizetéskülönbség kérdését, illetve ezt a problémát. A nemek közötti fizetéskülönbségeken túlmenően úgy érezzem, hogy a Eh, az új családoknak a problémájára is fel kell hívni a figyelmet, akik nem tudnak letelepedni vagy munkát vállalni, hiszen ott egy csomó eh, más szolgáltatásra szükség van, például egészségbiztosításra vagy gyermekellátásra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Janakodakis asszony. Zaborszka asszonyi a szó. Thank you very much, Köszönöm, elnök asszony hogyha lehet, akkor visszavonnám a kettes számú módosító indítványomat. Köszönjük szépen, megkezdjük a szavazást. Van egy szóbeli módosítás, ez a hármas. Kérem, hogy az előadó szóbeli módosítójára is szavazzunk, ez a hármas, mellette kiszavaz, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hat, mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Hetes, támogatja, elveti, tartózkodik, elfogadva. Nem, ezt a hetest elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as módosító a következő. Támogatja, ellene van. Tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 8-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as következik, mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan kell ezt ellenőriznünk, tehát a 13-asra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es támogatja, ellene van, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt is ellen, ellenőrizzük. Nem, el, elnézést, mondja az elnök azt a 16-osra megnyitom az elektronikus szavazást, megnyitottam. Lezárom a 16-osra az elektronikus szavazást, ezt a módosítót elfogadtuk. 17-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 19 támogatja ellene van tartózkodik elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 22-es okafogyottá vált, 23-asra lépünk tovább. Támogatja, ellen van, tartozkodik. Elfogadtuk. 24-es, két részben szavazunk. Első részre mellette ellene tartozkodik, ez elfogadva. Második részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Úgy érzem, hogy ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. 24-es módosító második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a 24-esnek a második, második részére szavaztunk. 25-ösre lépünk tovább, mellette, ellene, tavaz, pedig elfogadva. Következő a 26-os, mellette, ellene, Akkor a 26-osra szavazunk újra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végül pedig a kettes módosító Záborszka asszony. Ezt visszavonta, tehát a végső szavazás következik, a végső szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk az anyagot. A, az employmentben e, e, Júniusban szavazunk, és júliusban pedig végső szavazás. Gratulálunk, asszonyom! Kedves kollégák, még egy utolsó szavazásra sot kell, hogy kerítsünk. És ha az megtörtént, akkor a szavazási szakaszát a mai napnak le tudjuk majd zárni. Miről is van szó? A megbizatás a 2012-es évi költségvetési tervezetről folytatódott három oldalú megbeszélése ez a témánk. Az alelnök asszonyunk Barbara Matera az előadójának a témának, és a véleményét a Költségvetési Szakbizottság számára készítette el. Miről is van szó? Arról, hogy olyan intézkedések születhessenek, amelyek megfinanszírozzák az egyenlőség biztosítására hozandó bizottsági intézkedéseket. A nők szegénysége elleni fellépésről van szó, illetve a nemek közötti egyenlőségnek az intézetéről, a DAFNI programom, és így tovább, és így tovább. Megadom a szót Barbara Materának azért, hogy az észrevét megtegye, mielőtt még szavaznánk. Nagyon szépen köszönöm, elnök hogy nagyon rövid leszek a magam részéről elnézést kérek mindenek előtt, hogy késésed érkeztem, és hogy nem sokára el is kell majd mennem a teremből, mert hogy a pénzügyi perspektívákról fog szavazni a Költségvetési Szakbizottság, tehát mindkét helyen jelen kell, hogy legyek, de nagyon fontosnak tartottam, hogy a szavazásnál itt legyek ebben a szakbizottságban, mert hogy mindent megtettem azért, hogy a Vilnius intézettel kapcsolatosan nyomást gyakorolja, és hogy lehetőség nyíljon, hogy a Vilniuszi intézetben felvegyenek embereket, és pénzeket szálljanak többek között a kutatásra. Folyamatos legyen a fellépés, a tevékenység, és hát a tevékenység egyre fokozódjon az éveknek a során természetesen a Progress és a Daphne programokról is szó esett, ezeket támogatott, támogattam, és ezeknek a keretében kell, hogy fellépjünk a nők elleni erőszakos cselekmények ellen. Ordföranden och Mrs. Zaborska har begärt ordet. Varsågod. Köszönöm szépen, Zaborska asszonyé a szó. I completely forgot. Még a ülés előtt szerettem volna jelezni azt, de hogy visszare szeretném hozni a 10-es módosító, 18 es és 19-es módosítókat is. Köszönöm szépen, Závorszka asszony, ezzel el is kezdjük a szavazást. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva Négyes mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a nyolcasat, megnyitom a szavazást. A nyolcasról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es visszavonásra került, ezt visszavonta az áborszalasszony. 11-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es visszavonásra került, ellenőrizzük a 11-eset, megnyitom a szavazást, 11-es, lezárom a szavazást, elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tizenhatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 20-as következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást 21-esről, Lezárom a szavazást, elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 11-es bekezdésről külön szavazunk. Ez, tehát az EU funded measures nélkül mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig ezekről a szavakról szavazunk. For EU funded measures mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva, a 25-ös mellett kíván van ellene tartózkodás elfogadva, 26-os két részben, az első rész mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizhetjük a 26-os második részét, Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 27-es mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 27-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva gratulálunk Matera asszonynak a jelentéshez. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Köszönöm az együttműködést. Nagyon hatékonyak voltunk a szavazáson. Köszönöm szépen!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 vi vidare på föredragningslistan och näst... Nos, akkor következik a következő napi pont. Jegyzem, hogy még nem végeztünk a napirendi pontokkal. Kérem, hogy a magánbeszélgetéseket szüntessék be, azért, hogy tudni, tudjuk, folytatni tudjuk a munkánkat újra el kell kezdenünk a munkánkat. Oké. Okay. Következik a 13-as napi rendi pontunk. Az egyedülálló anyák helyzete Kérem, szíveskedjenek eh, elhagyni a termet, hogyha megbeszélni valójuk van. Nekünk dolgunk van itt. Még egyszer mondom, az egyedülálló anyák helyzete a következő témánk a délutáni ülés során. Ez egy saját véleményezésű kezdeményezés. Megadom Matera asszonynak, az előadónak a szót. Kérem, vezesse fel a témát, mondja el azt is, hogy milyen kérdésekre óhajt rávilágítani a jelentésben. Matera asszony, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A kollégákat arra kérem, hogy legyenek türelmesek elnézőek, ugyanis első ízben történik az, hogy az Európai Parlament ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. A kellő időt megpróbáltam rászállni erre a témára az utóbbi hónapokban, azért, hogy átlássam a helyzetet. Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy megbíztak ezzel a feladattak. Szóval nagyon köszönöm, hogy megbíztak ezzel a témával, az első ízben, mint már jeleztem, foglalkozik az Európai Parlament ezzel a témával. Hogyan lehet támogatnunk az egy szülős családi modellt? A kérdés megvizsgálásához azt tettem, hogy megkerestem mindazon személyek körét, akik ilyen fajta helyzetekkel szembesülnek, illetve olyan szervezeteket kerestem meg, amelyek az egyedülálló anyák helyzetében foglalkoznak. Szakemberekkel találkoztam, különböző társulásoknak a képviselőivel, mind olyan szervezetekkel, amelyek az egyedülálló anyákat támogatják, segítik. Megpróbáltam így módon azonosítani azokat a témákat, amelyek körében, akár Írországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Lengyelországban többek között ilyen témákkal foglalkoznak, és nemrégiben, különben, sőt egészen konkrétan múlt héten találkoztam olyan civil szervezetekkel, amelyek Brüsszelben működnek. Megkerestem egy ö, olyan szervezetet, amely ö, kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozik, fogadja az egyedülálló anyákat, és tapasztalatcserét folytatunk. Nagyon fontos tapasztalatcsere volt ez, lehetővé tette a kérdéssel a foglalkozás, hogy megismerjem, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a szakbizottságunk részéről. Akkor, amikor nemrégiben Varsóban jártam, megélhettem azt, hogy ezek a kérdések mennyire közvetlenül érintik a nőknek a szinte tömegét. Szinte aggasztóak már a statisztikai adatok e témában, és azt mondanám, hogy sürgős, hogy a parlamentek fellépjenek nem csak az Európai Unió szintjén, hanem a tagállamokban. Varsóban megfordultam, mint mondottam, és másút is, és nem csak a múltban, hanem a jövőben is azt kérem, többek között Olaszországban, hogy ki lépjen fel aktívan azért, hogy a tudatosítás megtörténjen az állampolgárok körében. Nagyon gyakran az egyedülálló anyákkal nem foglalkoznak, és különben nagyon másként szemlélik őket, attól függen, hogy észak Európában járunk, vagy másút, Franciaországban, Németországban, vagy Svédországban. Vannak olyan rendszerek, ahol a jóléti állam segíti az egyedülálló anyákat különböző ellátásokkal, szociális intézményrendszerrel, amelyek működőképesek adott esetben. Léteznek olyan segítség támogatási programok, amelyek egyes országokban, az északi országokban kiválóan működnek. Ezzel szemben a mediterrán országokban, Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban a kibővített, vagy a széles értelembe vett család, hogy úgy mondjam, a széles értelembe vett család vesz inkább részt a gyermekek nevelésében, önkétes alapon, nem csak a közvetlen szülők, hanem, hanem a családok, családtagok a nagyon széles értelemben véve, mégpedig különböző anyagi támogatások nélkül az állam állam részéről. Azaz a családok végzik ezt a tevékenységet, de ezzel szemben Közép-Európában megint más politikák érvényesülnek. Egyes közpolitikák nagyon hasonlítanak azokhoz a fellépésekhez, amelyek a kommunista rendszerekben léteztek, más országokban, Közép-Európában pedig egyfajta egyveleget alkalmaznak a déli és az északi modellből. Azaz nem mondható az, hogy egyfajta módon léptének fel a különböző országokban ezen témákban, de egy biztos, hogy az ederül álló anyák oly mértékben elszigetelten élnek, hogy lobby erőt nem képesek kifejteni. kifejteni. Az egyedülálló anyáknak a helyzete persze változhat, megváltozhat, est az gyermekét egyedül nevelő anya egy újabb partneret kerül kapcsolatban, de nagyon sokaknak semmiféle nyílt perspektívája nincs a jövőre nézve. 5%-a az európai ö, nőknek, 5%-a, mint mondottam, a, a nő, az asszonyoknak, illetve az anyáknak ö, egyedül neveli gyermekét. Sőt, van, ahol például Észtországban, Lettországban 9%-ot tesz ki a részarányok. Nagyon gyakran megbélyegzik őket máskülönben, és azt mondják rájuk, az, a vádolják meg őket, hogy fiatal lányokról van szó, akik a felelőtlenül léptek fel, bár pedig a statisztikák mást mutatnak, mert hogy 95%-a az egy szülős család modellben 24 és 64 éves életkor tartomba tartozik. Olyan témákról van szó, amelyek ö, kiemelt fontosságot él, érdemelne. Gondoljunk itt a különböző hatásokra, a szegény elszegényesítésnek a hatására, a pénzügyi és gazdasági válság kivezetten sérülékenyé tette őket még inkább, mint korábban. Aztán a bérkérdését is említettem, e tekintetben a déli országok még inkább, a nők még inkább ö, büntetettek, főként akkor, amikor több gyermeket nevelnek. a munkanélküliségi adatokat is vizsgáltam, azt látom, hogy az ő körükben magasabb a munkanélküliség, mint másút. Tudni kell azt, hogy a szegénység mind az anyákat, mind a gyermekeket is érintik. A gyermekeik szintén társadalomnak kirekesztettek ki válnak az idő során ezek a gyerekek sokkal kevésbé jutnak hozzá az oktatási lehetőségekhez, sokkal kevésebb eséllyel rendelkeznek, mint a többi gyermek, akár a képzés, akár pedig a munkapiaci elhelyezkedés tekintetében. Ami pedig az egészségügyi kérdéseket illeti. Az egyedül álló anyák esetében sokkal több a betegség, se szeltek, se hatás alatt vannak. Egy sor olyan feladatot el kell, hogy végezzenek, amelyeket másút a család apa végezel, és nagyon gyakran el sem jutnak a gyermeküket egyedül nevelő nők az orvosokhoz, az orvosi ellátáshoz, és a pihenése szánt idejük is sokkal alacsonyabb, mint a családban élő anyáké. Ami a képzettségi szintjüket illeti, azt észleljük, hogy az anyák ezen kategóriájának a képzettségi szintje alacsonyabb, mint a családban élőké. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy a fiatal anyák esetében a tanulmányokat nem fejezték be, és ezáltal még nehezebb lesz a számukra jól jövedelmező, minőségi munkát kapni. Nagyon gyakran részmunkaidőben dolgoznak csak, és a rosszul fizetett állásokat töltenek csak be. A jelentésem második részében hangsúlyt próbáltam helyezni az elvégzendő feladatokra. Természetesen a kedves kollégáknak az vételei, javaslatai nagyon kívánatosak, nagyon fontos az is, hogy a tagállamok a jelentésnek a nyomában fellépjenek aktívan, erőforrások biztosításával, kutatások támogatásával, támogatván a Vilniuszi Esélyegyenlőségi Intézménynek a tevékenységét, illetve a nemzeti civil szervezeteknek a támogatása révén. Fontos az is, hogy a tagállamok tudatában legyenek annak, hogy milyen helyzetekbe kerülnek a gyermekeket egyedülnevelő anyag, és tudni kell azt is, hogy milyen tapasztalatok léteznek a különböző országokban, milyen tapasztalatok alakultak ki északon, ez hasznos tudni az déli részen is Európában. Támogatnunk kell azokat a nemzeti politikákat is, amelyek lehetővé teszik a közvetlen, pardon, a közvetett ö, támogatásoknak a folyósítását. Például ö, élelmiszer jegyek lehetnek a megoldás egyik eszközei, így módon is fellépvén a szegénység ciklikus megnyilvánulása ellen. Ez egyfajta olyan közvetett támogatás, amelyben részesülhetnének a gyermeküket egyedül nevelő anyák ami pedig a hiteleknek a felvételét illeti. Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban léteznek erre vonatkozó érdekes megoldások. Lényeges az is, hogy biztosítsuk az orvosi ellátást különböző támogatási programokon keresztül, így módon is kompenzálva az apa távollétét. Ösztönző megoldásokra is van szüksége van, mégpedig az egészségügy területén, európai szinten a ilyen körben érintett nők és gyermekek számára, amennyiben alacsony jövedelben részesülnek csak. Jelzem azt is, hogy egyfajta kavarodás van az emberek eh, fejében a tekintetben, hogy eh, mossák a szegény anyák és az gyermeküket egyedül nevelő anyáknak a körét. A kettő sokszor egybe eshet, de nem azonos körről van szó. Ezt eh, tudni kell, és e tekintetben is kitérhettek a közszolgáltatások fontosságára. Ezek kellene, hogy támogassák még inkább a leghátrányosabb helyzetben lévő gyermekeket és édesanyjukat. Adóintézkedések, vállalkozásokat ösztönző intézkedések, ezek mind-mind szükségesek. Támogatni kell ugyanis azon vállalatokat például, ahol ö, a vállalaton belül, vagy a vállalat szervezésében gyermek gondozó szervezetek léteznek, napközi ellátás például. Támogatni kell továbbá az anyákat a tanulmányaik elvégzésében is. Szükség van arra is, hogy olyan gyakorlatok érvényesüljenek, mint Hollandiában, ahol ingyenes az ellátása a gyermekeknek, amennyiben édesanyjuk egyedül nevelik őket a rész munkaidős munkavállalásnak a kapuit is nagyobbra kellene nyitni. Több lehetőséget kellene biztosítani ahhoz is, hogy a különböző családi támogatásokban részesülnek az, az, az egyedül élő anyák házi munkák elvégzésében is támogatást kaphassanak, és hát az elszigetelésnek a kockázatát is orvosolni kell. Különböző bónuszokkal, prémiumokkal, például azon esetekben is, amikor valaki úgy bocsátja bérbe a saját lakását, hogy tudja, hogy ezt egy gyermekét egyedül nevelő anya veszi ki. Tehát ilyen értelemben jó lenne, hogy a kedvezményeket biztosítanak. Ezek azok a gondolatokat, amelyeket szerettem volna megfogalmazni, és Természetesen számítok az önök észrevételeire és kritikáikra is. Munkanélküliségi támogatást szeretném még megemlíteni azon anyák esetében, akik munkakeresésben aktívan részt vesztek. Németország mint mintaként szolgálhat ezen politikák területén, ott ugyanis a munkanélküliségi támogatás megnövekedett, ezt felemelték a gyermeküket egyedül álló, egyedül nevelő anyák esetében. Nos, nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést, hogy jelezem ezt külön hangsúlyosan. Úgy vélem ugyanis, hogy a civil szervezeteknek a képviselőivel tudunk együtt működni, és hát a 27 tagállamra is talán utalhatok, ha bár nem tudok kötelezeket vállalni nyilvánvalóan a tagállamoknak a nevében. De egy biztos, hogy lobbizás nem létezik. Nem létezik egy olyan mozgalom az ilyen anyák körében, amely fel tudná vállalni az ő érdekeiket. Éppen ezért a civil szervezetek, és mit tudunk nekik támogatást nyújtani, segítséget biztosítani, és az együttműködés nélkülözhetetlen, ismétlem, összhangban mindazzal, amit ez a szakbizottság végzett a múltban. Eh, tak, Mrs. matia Köszönöm szépen, Matera asszony. Az járók asszonynak eh, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes a téma, és végre eljutott ide a bizottsághoz. Az utolsó hat évben csak különféle parlamenti folyosókon beszéltünk erről, civil szervezetekről, ezek megpróbáltak támogatást adni. A legutolsó érdekes volt, mert különféle üzleti vállalkozások próbálták mutatni, hogy az egyedülálló anyukákat hogyan támogatják. A Marx és Spencer például az egyik ilyen volt ezek közül, elmagyarázták, hogy a, hogyan Eh, léptek kvázi szövetségre a londoni egyedülálló mamákkal, hogy eh, segítsenek nekik megvalósítani sok mindent a közül, amit most az előbb Matari asszony mondott. Két dolgot szeretnék kiemelni. Ez egy tényfeltáró útról származik. Döbbenten láttuk, hogy amikor ilyen válsághelyzetben levő anyákat látogattunk meg, kiderült, hogy ezek menekültek a férjektől. Most azonban az derült ki, hogy a magányos anyák, egyedülálló anyák a gazdasági válság következtében váltak egyedülállóvá az életkörülményeik a gazdasági helyzet miatt ö, ö, ö, kerültek ebbe a helyzetbe. Különféle válság megoldó e, helyszíneken laknak, ö, ezek ilyen otthonok, az én hazámban például kevés van ebből a fajtából, és azok is preferálják azokat a szülőket, akik nem egyedülálló anyák, hanem ö, olyanok, akik megpróbálnak kivergődni ebből a helyzetből. Tehát ö, fontos, hogy egy hátrányos helyzetű és sérülékeny ö, női csoportról van szó. Különösen fontos, hogy ezen belül sem legyen diszkrimináció, a másik fajta diszkrimináció, amiről beszélnék, és egyébként meglepődtem, hogy még eddig nem került szóba, remélem, és örömmel látom, hogy ebbe az irányban mozdulnak el. Az a kérdés, hogy az asszonyok, a nők kikkel kerülnek szembe a munkahelyen, amikor munkát keresnek. Ugye az egyenlőséggel foglalkozó testületek csak nagyon kevés olyan esettel találkoztak, hogy a nőt azért küldték el álláskeresés kapcsán, mert egyedülálló szülő. Szerintem ezeket a dolgokat meg kellene vizsgálni a nemzeti egyenlőségi testületeken belül, meg kell vizsgálni a munkakeresés közben az ilyen nőknek a helyzetét. Tehát az ember Ugye, hogyha egyedülálló anya, lehet, hogy preferálja azt, hogy otthon dolgozzon. Elképzelhető egyébként, hogy aki ilyen helyzetbe kerül, azt a lehető leggyorsabban el fogják bocsátjani. Ezek diszkriminációs tényezők. Még egy harmadik észrevétel a diszkriminációval kapcsolatos ez is. Az egyedülálló anyák nagyon gyakran stigmatizáltak, nem csak az egyedül állóságuk miatt, hanem sok esetben például az életkoruk miatt is, amit a jelentéstervezetben meg is nevez. De egyébként ezzel együtt gratulálni szeretnék önnek az anyaghoz, és kérem vegye figyelembe az elhangzottakat. Köszönöm szépen, járók asszony! Paranova a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, Matera asszonynak először is köszönetet mondok a kiváló jelentés tervezetét. Nagyon fontos, hogy szóba hozzuk ezt a kérdést, hiszen ez többszörös problémákat övet fel, amelyen a nőknek szembe kell nézni. A elszigetelődés, a, a társadalom peremére sodródás és hasonlók ezt a jelentéstervezet egyébként nagyon átfogó módon adresszálja. Nekünk is ilyen módon kell ezt kezelni. Nyilván ez egy bonyolult kérdés. Számos tagállamban nem egyszerűen nem rendelkeznek a megfelelő segélyekkel, gyermektámogatási programokkal ugyancsak nehéz megszerezni az iskolai végzettséget, különösen a fiatal, egyedülálló anyáknak. Vannak ingatag, talán részmunkaidős állások. Meg kell határozni az egyedülálló anyáknak a konkrét, specifikus szükségleteit, mert egyébként a megoldások nem lehetnek fenntarthatók. Az első lépés lehetne a különféle ösztönző jellegű programoknak a megszervezése, oktatás, képzés, menek célja a munkaerőpiaci teljes integráció. Ugyancsak fontos, hogy ezt egészítsék ki a munkaadóknak szóló ösztönzőkkel, Eh, hogyha lehet, akkor a munkaadók például gondoskodjanak a gyermek elhelyezés lehetőségeiről. Az Európai eh, Bizottságnál pedig, amikor a következő több éves pénzügyi terven dolgoznak, el kellene gondolkodniuk azon, hogy eh, e kérdéskörre is elkülönítsenek pénzeket. Fontos, hogy fokozzuk, segítsük az előálló anyák mobilitását a tagállamokat pedig fel kell hívni arra, eh, hogy erősítsék meg a barcelonai eh, célok iránti elkötelezettségüket a gyermekgondozási intézményeknek a rendelkezésre állása előfeltétele annak, hogy az egyedülálló anyák ismét visszatérhessenek és érdemben kereshessenek munkát, állást. Szeretném látni, hogy a tagállamok megerősítik eh, az elkötelezettségüket a tekintetben, hogy a családból hiányzó apáknak a feladatait is el lehessen látni. Köszönöm szépen a csoportom nevében, megpróbáltam a legjobb támogatást adni. Köszönöm szépen, Pánova. Most az alelnökünket, Eszter asszonyt hívom felszólalásra. Presidente, eu também gostaria de começar por felicitar a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék Matera asszonynak, a jelentéstevőnek. Jelentése nem csak, hogy egy nagyon fontos témáról szól, hanem nagyon fontos aspektusokra hívja fel a figyelmet. Néhány statisztikai adatot is közölt a jelentésében, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezen statisztikák mögött tényleges személyes tragédiák húzódnak meg. Számos probléma van, amely minden társadalmi rétegre kiterjed. Nagyon sok egyedülálló anya kénytelen egyedül nevelni gyermekét, vagy vállás, vagy más családi okok miatt. Éppen ezért nagyon fontos javaslatokat tenni olyan intézkedésekre, amelyeket a tagországok el tudnak fogadni. Nagyok a különbségek a tagországok között, néhány tagországban vannak támogatási intézkedések, az állam ezeket támogatja. Ön el is mondta, hogy különbség van az észak és a déli mentalitás között. És valóban ez így van, több esetben is ezt észleltük. Milyen nehézségekkel szembesülnek ezek a nők? Nos, azt mondanám, hogy rengeteg fél évet, rengeteg nehézségekkel, legyenek akár elvált asszonyokról, legyen akár elvált asszonyokról szó, vagy özvegyekről. Olyan nők, akik adott esetben magas pozícióban éltek férjeikkel, de a vállás után egyedül maradnak, egyedül maradnak a gyerekekkel, miközben az apák, a korábbi férjek nem fizetik ki a gyermektartási díjat. Jó lett, a bíróság ezekről döntött. És így módon ezek a szadák nem is képesek eltartani a saját gyermekeinket. Persze vannak olyan esetek, amelyekben azt hiszedjük, hogy a nők úgy döntöttek, hogy nem dolgoznak, vagy részmunkaidős munkát vállalnak, de mindenképpen nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és hogy járok a kolléganő mondotta, teljesen helyesen, a, azok a nők, akik ilyen helyzetbe kerülnek, a gyermekeikkel sokkal nehezebb körülmények között jutnak csak vissza a piacra, mert mihelyst a felvételi beszélgetésén, az interjúnál jelzik azt, hogy kiskorú gyermekeik vannak, akkor egyből jön a válasz, ja hát ő nem teljesen felel meg a kiírt állásnak. Ehhez még hozzá jön az is, hogy önmagában is nehéz a szakmai életet és a magánéletet összehangolni, és hát ezen nőknek semmiféle támogatása nagyon sok esetben nincsen azért, hogy az otthoni munkájukat és a gyermekek ellátását megszervezzék. Éppen ezért mindazon intézkedések, amelyeket javasolhatjuk, és amelyek támogatják az egyedül álló nőknek a helyzetét, most legyen az egyedülállásak bármi is az oka, az özvegység, vagy, vagy a vállás, vagy egyéb ok, a nőket mindenképpen támogatnunk kell, és támogassunk ezen anyákat, mamákat, tegyünk meg mindent azért, hogy ne kerüljen még több és több gyermek szegénységbe a gyermekek szegénysége ellen harcolnunk kell, ez az egyik legfontosabb feladatköre a szakbizottságunknak. Ami pedig a többi tételt illeti, egyetértek Matere kolléganőnek a jelentésével, kiegyensúlyozott jelentésről van szó kellő hangsúlyokkal, de természetesen még egy pár módosítót így is azért beterjesztek. Bilbao asszonynak adnám meg most a szót, mondja az elnök. Muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hagy mondjak köszönetet Matera asszonynak. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy a gyermeküket egyedül nevelő anyák sokkal több nehézséggel szembesülnek, mint mind azok, akik körül ott van a család teljes köre. Ezzel együtt, mit is mondhatok erről a jelentésről? A jelentés tervezet alapján az összes egyedülálló anya műveltség nélküli, diploma nélküli és iszonyatos gazdasági helyzetben éli meg életét. Márpedig az Európai Unió országaiban nagyon sokféle helyzet alakult ki, nagyon sokféle törvénykezési gyakorlat létezik, és ezek nagyon eltérőek. És a baszkvidékről tudok beszélni, a baszkföldről, azt látjuk, hogy az idei évben óriási mértékben megnőtt az ilyen asszonyoknak a száma, de teljesen más a helyzetük, mint amilyen helyzetet leír a jelentés. Ugye egészen más a helyzete azon asszonyoknak, akik egyedül ö, és szándékosan vállalják a gyermek, ö, a gyermekvállalást egyedül vállalták, és önkéntesen így, és azoké, akik viszont kényszerből kerültek ilyen helyzetbe. Ezzel a jelentést, ezzel a különbséggel nem foglalkozik már, pedig ezt a megkülönböztetést mindenképpen meg kell tenni. Továbbá léteznek egyéb szempontok, amelyekről már szó esett más saját kezdeményezésű jelentésben, és amelyek biztosíthatják az egyenlőséget, így a magánélet és a munka világának az összehangolása. Ez persze érinti az egyedülálló anyákat, de az anyákat általában véve teljes körét az anyáknak is érinti. Na most, ha megnézzük azokat a számokat, adatokat, százalékokat, amelyek a többi jelentésünkben ö, megfogalmazódott, akkor kiderül az, hogy a nők 70%-át végzik az otthoni tevékenységeknek, még akkor is, hogyha a férjük is ott van mellettük. Természetesen e tébánban is tovább kell lépnünk, és az is igaz, hogy az egyenlőségnek az útjára kell, hogy lépjünk, de ezzel együtt az egyedülálló anyák esetében a kérdés másképp merül fel, mint a, a többiek esetében. Mindet meg kell tennünk ezen a területen is. azok az asszonyok, amelyek úgy döntenek, hogy gyermeknevelési szabadságot vesznek, készülési szabadságotra mennek, és utána még otthon maradnak a gyermekekkel, azok százszázalékos jutatásban kellene, hogy részesüljenek, ez kívánságét megfogalmazott, de ezt tekintetben érdemes lenne megismerni más tapasztalatokat. Ez fel az, hogy Portugáliáról beszélt, én Spanyolországról tudok beszélni, Baszkföldnek a tapasztalatáról egészen konkrétan, ahol az egyedül álló anyák jogosultak olyan regionális támogatásokra, vagy helyi önkormányzati támogatásokra, amelyek segítik az életüket, kedvező feltételek biztosítottak a számukra a szociális téren. Tehát léteznek igazán gyakorlatok a különböző helyeken, amelyek izgalmasak, érdekesek, és hát ezért is lépek fel. Persze itt most százalékokról esett szó, és hát gyakorlatilag egy kicsit én most a zsörög ügyvédjeként is felléphetnek, de tudnunk kell azt, hogy a helyzetek nagyon mások és mások országonként. Aztán ott vannak azok a, azok a férfiak, akik ö, ö, párban élnek, és akik szintén ö, megtehetik azt, hogy ö, örökbe fogadnak gyermeket, míg után pedig meg elválnak, vagy szétválnak, szétmennek ezt az új valóság elemet is figyelembe kellene venni. Ugye ön az 5%-os számot vagy adatot említette, de attól, hogy nem nagy létszámról van szó, mégis foglalkoznunk kell velük és az egyéb kategóriákról. Hadd tétek vissza mind arra, amit Eszred asszony említett. Valóban gondolnunk kell, ügyelnünk kell a gyermekek jólétére. Számukra másodlagos az, hogy most egy egyedül álló anyáról, vagy egyedülálló apáról van akár szó mint hogy lehetőség van arra, hogy az Európai Unió e területen jogot alkosson, vegyük figyelembe ezt a valóságot, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a nők nagyobb számban élnek ilyen körülmények között, mint a férfiak. Köszönöm szépen, Bilbao mondja az elnök az, hogy Stomszen asszony a szó. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, köszönöm a jelentést. Hurmai asszony nevében szeretnék hozzászólni a vitához, hiszen ő az árnyék jelentéstevő, de ő sajnos nem tud most e, itt lenni. Egyetértek e, az előnyökről, amelyeket biztosítani kell az egyedülálló anyák számára, illetve a munkaerőpiaci intézkedéseket illetően is. Azt gondolom, hogy ez a kifejezés egy kicsit régi módi, és én e, egyedülálló anya vagyok, azt gondolom, hogy a legerősebb nők az egyedülálló anyák a társadalomban, hiszen az, hogy valaki úgy dönt, hogy egyedül lesz, az egy nehéz döntés. És ha úgy dönt valaki, hogy kialakítja a saját életét, és ha valaki nem elég erős, de mégis egyedülálló anyává válik, akkor ez megerősíti őt. Nem szabad alul becsülni azt, hogy milyen kifejezést használunk. Nagyon gyakran a, a házas anyáknak kevesebb idejük van, mint az egyedülálló anyáknak. Hiszen este például azt várják tőlük, hogy üljenek a kanapén, tévézzenek a férjükkel, és újra az egyedülálló anyák ülhetnek a számítógépük előtt is, és master fokozatot is szerezhetnek. Hát azt gondolom, hogy a pozitív dolgokról sem szabad megfelelkeznünk arra, amikor arról beszélünk, hogy egyedül álló anyákról van szó. Köszönöm szépen, és fel fogom olvasni azt, amit Zite kolléganő mondott. Kedves kollégák, más elfoglaltságai miatt nem tudok részt venni az ülés második felében. Engedjék meg, hogy néhány kérdést vessek fel Matera kolléganőm jelentésével kapcsolatban. A jelentés az alulfizetettségről beszél, illetve arról, hogy kevésbé képzettek az egyedülálló anyák. Azt gondolom, hogy alulfoglalkoztatottságról is kell beszélünk, akkor, amikor az anyák kénytelenek olyan munkát vállalni, amihez kevesebb képzettségre van szükség. A család és a munka összeegyeztethetősége rendkívül fontos az egyedülálló anyák számára, ezt tudjuk nagyon jól, és a jelentés erre kitér. Azt gondolom, hogy a jelentés további együttműködést irányel. Nagyon fontos a vállalkozások szerepét is említeni, nem csak a, indoklásnál, hanem a jelentés törzsében is. Hát nagyon fontos, hogy legyenek gyermekellátó intézmények azért, hogy ezek az anyák munkát vállalhassanak, és nem kéne félnünk attól, hogy a főszövegben is megemlítsük ezt. Aggaszt, a jövedelemadó kérdése, és néha azok, akik leginkább rá vannak szorulva, nem tudnak ebből profitálni. Erre egy magyar példát is tudok mondani. Az egyedülálló anyák is gyakran ebbe a kategóriába tartoznak, és egy-egy, ez olyan szociális problémáról van szó, amelyre megoldást kell találnunk. Az az érzésem, hogy a jelentés indoklása inkább jellemzi a problémát, mint maga a jelentés. Éppen ezért lehet, hogy a, az indoklásból majd át kell tenni bizonyos részeket a főjelentésbe, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tomson asszony. Luling asszonynak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy előzetes észrevételem. A francia fordítást nézem, és itt olyan megfogalmazásokat találtam, amelyeket nem igazán értek. Nem igazán értem, hogy mit akar itt a szöveg mondani. Talán majd idézni is fogom ezeket a passzusokat a későbbiek során, de most még hadd csatlakozzam mindahhoz, amelyet Bilbao asszony fogalmazott meg. Ugyanis jelenleg a társadalmainkban azt észleljük, mint a múltban is különben, 30 vagy 40 évvel ezelőtt, hogy hát voltak olyan asszonyok, akik nem akartak házasságot történni, de gyermeket viszont akartak vállalni. És hát ez nem okozott gondot, mint hogy egy szánt szándékos fellépésről volt szó a részikről, tehát mm, ezek az anyák nem kerültek a szegényeknek a körébe. Ugyanis azt állítani, hogy az összes egyedülálló nő, akár özvegy, akár elvált nő, szörnyűséges helyzeteket él meg. Nem, ez nem áll ez a tétel. Szerencsére, szerencsére, és hát sokan vannak az ilyen egyedülálló asszonyok. Úgyhogy nem szabad általánosítani, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig a következő. Tizen öt éven keresztül voltam polgármestere a városomnak, aztán 30 éven keresztül voltam önkormányzati testületi tag, tehát láttam én mindent, ami csak létezik, és a nők egy része nagyon gyakran azt kérdezték tőlem, hogy milyen felelősséggel jelentkezik, vagy rendelkezik az az asszony, aki három, négy, öt gyermeket hoz létre különböző apától, és nem gondolkodik el azon, hogy milyen helyzetbe kerülnek majd ezek a gyermekek. Ilyen helyzettel is szembesültem. Az én országomban, amely sajnos már nem annyira tehetős, mint amilyen volt korábban, de létrehoztunk egy olyan rendszer, egy rendszert, amely azt eredményezi, hogy az egyedülálló anyákat jobban támogatjuk, mint a többieket, és ezt egyesek ki is használják. Ugye van a minimum jövedelem, az ilyen jutatás, olyan juttatás, és gyakorlatilag egyesek jobban járnak ezekkel az ellátásokkal, mint hogyha munkába állnának. Azaz gyakorlatilag oda jutottunk, hogy a képes, magas képesítés nélküliek körében, nélkülisítés nélküliek körében számtalan az olyan, aki inkább ezt vállalja, ezeket a támogatási formákat, sőt, még a nagyon képzettek körében is vannak önök, akik inkább lemondanak a munkavállalásról, mert hogy sokkal jobb helyzetbe kerülnek, azáltal, hogy az ellátósokban részesülnek, mint hogyha dolgoznának. tagállamok tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem tettek meg sok mindent azért, hogy az egyedülálló nőknek a sorsát felelősen kezeljék. Ezt egységesen nem lehet az összes tagállamról mondani, de egy biztos, hogy sajnálatos módon az én országomban olyan helyzet alakult ki, amely most már egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy a nőket visszahozzuk a munka világában. És hát az a három-négy gyermekes nő, a kiskorú gyermekekről léven szó, hogyan is tudna elmenni dolgozni, gazdaságilag elnézést, hogy közben mosolygok és nevetek, tehát gazdaságilag sokkal jobban jár, hogy társadalom meg, megadja neki a, ö, a, ezeket az ellátásokat, és a jár jobban olyan értelemben, hogy olcsóbb neki ilyen támogatásokat folyosítani közvetlenül, mint hogy bölcsödei ellátóhelyeket, félrehelyeket biztosítson. Tehát ha olyan helyzeteket állítunk elő a társadalmi szinten, amelyek azt eredményezik, hogy a nőknek már semmi ösztönzéje nincs, hogy dolgozzanak, akkor ide jutunk, ugye, minimális jövedelmet garantálunk a számukra, amely jövedelem 1700 eurónyit is nagyjából kitesz nálunk, tehát a minimál béren felüli juttatásról van szó. Hány, de hány olyan ember van, aki álmodozna egy ilyenfajta mértékű bérről? Azaz, tudni kell azt, hogy mi a tartalma a szociálpolitikáknak? Miért akarunk létrehozni? Azt akarjuk létrehozni, hogy ilyenfajta ö, ellátási rendszert ö, alakítunk ki? Ezzel szolgáljuk az anyáknak az érdekeit, vagy sem? Teszem fel a kérdést. Most visszatérek a jelentésre. Matere asszony azt mondotta, hogy szükség van arra, hogy az EU szinten is létezzenek támogatások. Mire gondol itt most egyéni és egyedi támogatásokra, tehát egyéneket támogató intézkedésekre gondol? Én nem tudom elképzelni azt, hogy 500 milliós lakosság esetében hogyan lehetne ezt megszervezni. Az a véleményem, hogy még akkor is, hogyha nagyon bőkezően kívánunk lenni, pontos, tehát még akkor is tudnunk kell azt, hogy milyen következményei lehetnek az ilyenfajta felvetéseinknek. A többi kérdés az valószínűleg csak tolmá, vagy fordítási kérdés. A B preambulum bekezdés nem igazán értem. Ott az fogalmazódik meg, hogy egyes tagállamokban az egyedül nevelő szülőket megbélyegzik, és és a szerepük az informális integrációban elismerésben kellene, hogy részesüljön. Hmm ennek így franciául nem igazán van értelme, de lehet, hogy az eredeti nyelven megfogalmazott változatban tartalmas, értelmes a, a dolog. A B preambulum bekez, bekezdésben figyelembe kellene venni a különböző jogállási státuszokat. Akkor, amikor az fogalmazódik meg, hogy különböző típusú juttatásokban van része az anyáknak, akkor én azt mondanám, hogy Hát az nagyszerű, hogyha részük van ilyenben. Majd az, hogy különböző típusú ilyen jutatások léteznek országonként mások és mások, akkor ez nem gond. A lényeg az, hogy létezik. Az, hogy más tartalmat, vagy formát, vagy, vagy összeget ö, vesz fel ez a támogatás, az már önmagában nem szabadna, hogy gondot okozzon. Azaz itt a jogi keretekre oda kellene jobban figyelni, és látjuk azt, Reding asszonynak a felépésében is, hogy olyan törekvés van az Unióban, hogy harmonizáljuk a család jogot, a migránsok esetében is ilyenfajta törekvések észlelhetők. Talán a migránsokról is lehet egy szót ejteni. Na most, áttérek a ö, az otthonban egyedül vagy párban élő ö, ö, szülők mit mire gondol itt a jelentéstevő? Tehát olyanokra, akik nem dolgoznak, olyan szülőkre, akiknek semmi szakmai ö, tevékenysége nincsen, de az otthon ö, akár ugye, családban, akár párban, akár nem párban élőknek a fogalmait a francia szövegben legalábbis nem világos az i ö, preambulum bekezdésben a francia szöveg azt jelzi, hogy ö, a karrier nyomás a 25 és 40 éves kor közötti időszakban a legnagyobb. Ennek így önmagában a franciául nincs sok értelme. Talán el tudom képzelni, hogy mire akar itt ön utalni, de úgy vélem, hogy itt ahogy a fordítást a francia változatban még meg kellene vizsgálni. Ötös pont. Hangsúlyoz ez a pont az, hogy segíteni kell a képzésben való részvétel, de az is megfogalmazódik, hogy azok a terhes anyák, akik éppen tanulnak, gyakran félbehagyják a tanulmányokat. Már pedig azt kellene, hogy itt megfogalmazzuk, hogy támogassuk ezeket az, az anyákat, akik éppen tanulnak, és fejezzék be a tanulmányaikat. Nagyon fontos, hogy a képzettségnek a végig eljussanak. Ezt a kérdéskört mindenképpen kezelni kellene, mégpedig külön pont formájában. Nyolcas pont. Az egyetemes támogatásokról esik itt szó. Nem igazán tudom, hogy az egyetemes támogatások alatt mit értenek, mit ért itt a jelentéstevő, nem tudom, és a nyolcasban még adó kedvezményekről is szó esik, úgyhogy ez összhangban legyen a nemzeti jogalkotása. E tekintetben is azt hiszem, hogy itt hiba lehet talán, talán a fordításban. Mint tudják, általában véve is az egyedülálló szülők, főként a nők, ugye azt szokták mondani róluk, hogy ők szegények, és semmi adófizetők, tehát eh, semmi nem szolgál az, hogy adó kedvezményekben részesüljenek, azon ö, eh, nőknek az esetében izgalmasak az adókedvezmények, akik éppen nagy karriert futnak be, legalábbis az én országomban, ugye arról van ilyen esetben szó, hogy az adó bevallásukban elviselhetnek bizonyos költségeket, ugye óvodai elhelyezésnek a költségetését, kiadásait, vagy a gyermek megőrzés, gyermek gondozásnak a kérdéseit, vagy pedig a háztartás belének az alkalmazását. ő, Tehát ezt tehetik meg, akár csak az egyedül élő is megtehetik ezt általában nálunk. Ezt egy adó szakértő vezette be nálunk, mindig izgalmas volt az ő hozzászólása a kérdéshez. Tehát mindenképpen az adó kedvezmények a kérdését meg kell vizsgálni ilyen szempontok szerint. Ezeket az észrevételeket szerettem volna megfogalmazni. Valóban még ismétlem a francia fordítást, a francia nyelvi változatot is meg kell közelből vizsgálni. Köszönöm szépen, Lurik asszony. Zaborszka asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Matera asszony egy nagyon nehéz témát választott. Nem csak azért, mert az egyedülálló anyák száma gyorsan növekszik, főleg az utóbbi időben, hanem már több évtizede történnek különféle próbálkozások, hogy megoldást találjunk, hogy segítsünk ezeknek a nőknek. Nem igazán voltak ezek sikeresek, hallottunk már erről, de figyelembe kellene vennünk talán az egyedülálló apákat is. Ők is vannak, és ők is gondoskodnak gyerekekről, hiszen a vállás követően az apánál elhelyezett gyerekek száma ugyancsak növekedést mutat. És az apák például azért is vállalják a gyermekek gondozását, mert megözvegyültek. Nehéz ez a téma, azért is, mert a következmények elsősorban a gyerekeken mutatkoznak az oktatásban, a nevelésben, az érintett nők vagy a férfiak, hát lehet, hogy anyagilag nehéz, nehéz körülmények között vannak, lehet, hogy a család, mint olyan teljesen ki van zárva. E, ez a gyerekek életében nagyon-nagyon hosszú, hosszan tartó következményeket idéz fel. Talán az a, az okom erre, amit mondtam, hogy orvos vagyok. De a Matera asszony olyanokat mondott, amik tulajdonképpen a negatív következményei azoknak, akiket érint ez a bizonyos helyzet, vagy akár az állam is. Mert ő a jelentésében tulajdonképpen azt mondja, hogy az állam veszi át ennek a hiányzó szerepnek az ellátását, a családokat ugye E, meg kellene óvni attól, hogy ilyen nehéz körülmények közé kerüljenek. Én, mint orvos, mindig csak azt tudom mondani, hogy a megelőzés, a prevenció az a legfontosabb. E, meg kellene előzni, hogy e, nők vagy férfiak ilyen helyzetbe kerüljenek. A vállásokat, ha megnézzük, akkor ugye látjuk, hogy a vállás általában valami belső probléma eredménye, vagy alkoholizmus eredménye, Hogyha ezeket a jeleket korábban ki tudnánk mutatni, akkor talán a negatív körülmények vagy negatív események legalábbis egy részben nem következnének be. A társadalom nagyvonalú ajánlásokat tesz, de ezekkel nagyon gyakran visszaszoktak élni. Vannak esetek, amikor egy nő például azt állítja magáról, hogy egyedülálló anya, ezt azért teszi például, mert így anyagilag előnyökhez jutott, lehetséges, hogy időközben van már valamilyen társa, lehet, hogy időközben már úgy döntöttek, hogy összeházasodnak, de nem jelentik be ezt a változást, csak azért, hogy továbbra is hozzájussanak a juttatásokhoz. Az Egyesült Királyságban 15 évvel ezelőtt volt hasonló helyzet, amikor ráébredtek arra, hogy a társadalomnak talán sokkal inkább javára válik, hogyha a családokat még az ilyen helyzetek kialakulását megelőzően támogatják. Luling asszony is említette, hogy vannak olyan egyedülálló anyok, anyák, akik saját döntésüknél fogva választják ezt az életformát, lehet, hogy nem mérik fel az ezekkel járó problémákat. A bizottságokban említettük, hogy az OECD-ben március 8-án előterjesztettek egy jelentést a nők által végzett láthatatlan munkáról. Ez gyakorlatilag a társadalom jólétének 50%-át termeli ki, és gyakorlatilag szó se esik róla. Az asszonyok otthon végzett munkáját nem fizetik meg rendesen. Ezért van az, hogy sok asszony inkább azt választja, hogy elmegy dolgozni, még akkor is, hogyha a fizetése viszonylag nyomott, alacsony. Ez egy ördögi kör, végső soron a negatív hatás a gyerekeken csapódik le. Mert hogyha a társadalom például fizetne a nőnek azért, hogy ápolja, gondozza a saját gyermekeit, akkor nem kényszerülne arra, hogy bizonyos plusz pénzért egy részmunkaidős állást elvállaljon. Az eszmecsere során úgy gondolom, megoldást kellene találnunk arra, hogy hogyan lehetne a prevenciót alkalmazni az ilyen helyzetekben. Köszönöm szépen, Záborszka asszony. A bizottsághoz fordulok, és Evesz asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. És köszönöm a bizottságnak, hogy megvizsgálta ezt a nagyon lényeges kérdést, a szociális kizárás és a szegénység kérdéseit. A bizottság osztja azt a nézetet, hogy az egyedül álló anyák nem alkotnak egységes ö, csoportot. Ö, többféle úton lehet eljutni az egyedülálló anya, anyasághoz. Tehát az egyik dolog, amiben dönteni kellene, az, hogy amikor egyedülálló anyákat vizsgáljuk, méghozzá olyanokat, akik sérülékeny, nehéz helyzetbe kerültek. A jelentés ö, igazából ezekre a konkrét ö, esetekre kéne rá ö, összpontosítani. A jelentés tervezett tartalmából Bizonyos módosításokat szeretnék eh, javasolni az adatokkal kapcsolatban. Az egyedül álló, az időálló háztartások száma a 2009-es évi adatok alapján 48%-kal növekszik. Ezek az adatok állnak rendelkezésünkre most. Eh, ez egyébként gyermekes párok esetében is 23%-ot emelkedett. Mindenképpen ki kéne mutatni a véleményünk szerint, hogy vannak kapcsolatok meglevő szakpolitikákkal a szociális felzárkóztatás területén például Ebben a, az irányelvben kimondjuk, hogy mindenkinek joga van az emberi méltóságot biztosító minimális jövedelemhez, joga van a, a munkaerőpiaci hozzáféréshez, minden, valamilyen tevékenység végzése céljából. Akik a munkaerőpiacról távol voltak, visszatérhetnek. Harmadrészt pedig a minőségi és, és alkalmassá tevő szolgáltatásokhoz is jog van. Ez nem csak az egészségügyi szolgáltatásokat jelenti, hanem a gyermekgondozást is. Még valami, egy szakpolitika, ami nagyon kapcsolódik ehhez, a gyermek szegénységgel kapcsolatos bizottsági szakpolitika. 2000 12-ben adjuk ki a bizottság ajánlását a gyermekszegénység ellen, illetve azért, hogy elősegítsük a gyermekek jólétét. Ebben az összefüggésben támogatni szeretnénk a szülőket is. A Magyar Soros Elnökség már a tanács asztalára tett le egy következtetés tervezetet, ez tartalmazza a, az egyedül, állók által fenntartott család gondolatát is, tehát a bizottság tulajdonképpen egyetért azzal, hogy az egyedülálló szülőkből álló család nagyon fontos, de meg kell gondolnunk, hogy csak a, a veszélyes helyzetből levőkre figyelünk, vagy az egész csoportra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most megadom a szót Matera asszonynak, aki zár szót mond az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok érdekes aspektusról sikerült szót említeni, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időben még további alkalmunk is lesz a módosítók kialakításához, Számos módosító indítványra számítok, és minden bizonyal együtt tudunk majd a kollégákkal dolgozni, és egy jó jelentés kerekedhet ki. Jegyzeteltem, megpróbáltam feljegyezni mindazt, amit a kollégák mondtak. Köszönöm szépen a mindazok hozzászólását, akik részt vettek a vitában, és ez egy kiegyenlített jelentés, ők ezt találták róla. Igyekeztem mindent belevenni. Nagyon sok szövetséggel beszéltem, közvetlenül. Nem tudtam egyedülálló anyákkal találkozni, de a szervezeteikkel igen. Az volt a benyomásom, hogy sikerült egy gyenge pontra irányítani a figyelmet egy nehéz témára. Az elmúlt hónapokban ezen sokat dolgoztam. A bizottság, illetve a kollégák említették azt, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy milyen irányban szeretnénk haladni. Én az egyedülálló anyák sérülékenységére gondoltam, és nem azokra az egyedülálló anyákra, akik karrierjük közepén állnak, komputerhez hozzáférnek, hanem azokra az anyákra, akik sokkal sérülékenyebbek, és fennáll a veszély, hogy őket kiközösítik. Természetesen szeretnénk azt, hogy ezek az egyedülálló anyák nagyon jó anyák legyenek, és az egyedülálló apákról is szó esett. Ennek a jelentésnek van egy címe, az egyedülálló nőkről szól. Tehát a férfiakról nem beszélünk, mivel ezt már a cím is jelzi a jelentés kapcsán. Tehát, hogyha vannak módosító indítványok a címhez kapcsolódóan, akkor nyitott vagyok, ennek megfelelően a tartalmat is akkor meg kell változtatni, de itt anyákról és nőkről van szó. Világos megjegyzéseket tettem, megfogalmazásokat. Az egyedülálló szülők általában nők, van egy kis rész, ami a férfiakat jelenti, de hogyha a férfiakat is beszeretnénk ebbe venni, akkor nekem meg kell változtatnom a címet. Hangsúlyozni szeretném. Annak a jelentőségét, hogy nagyon fontos információkat továbbítani, a gyermekekről is szót kell ejteni, a gyermekek jövőjéről. Záborszka asszony erre fel is hívta a figyelmet, természetesen megelőző tevékenységet is kell folytatni, az egyedülálló nők nagy része fiatal anya, olyan anyák is vannak köztük, akik erőszak áldozataivá váltak, illetve elvált anyák. Eltűntek mellőlük a férfiak, és nem fizetnek gyermektartást. Fontos felhívni erre a problémára a figyelmet, konkrét kezdeményezéseket kell megfogalmazni. Sajnos nincs már itt Lulin kolléganő. Nem európai eszközökről, alapokról beszélek, én már beszéltem, illetve részletesen foglalkoztam a költségvetéssel, sajnos nincsenek további eszközök, hanem én arról beszéltem, hogy ösztönzőt szeretnénk kialakítani a tagországok számára. Az Európai Unió nem tud extra eszközöket biztosítani az egyedülálló anyák számára. Luling nem magyarázatot szeretett volna a B ponthoz. Én egy hálózatra teszek javaslatot, és az ötös pontra is utalnék, ahol említem, hogy az egyedülálló anyákat integrálni kell az oktatásba, képzésbe, hiszen nagyon gyakran fiatal nőkről van szó, akik megszakították tanulmányaikat. Olyan nőkről van szó, akik nem tudnak nyelvórára járni, illetve más kurzusokra sem. Tehát nagyon fontos számukra a hozzáférés javítani az oktatáshoz, és fontos, hogy ezek a képzési módozatok versenyképesek legyenek a piacon. Gurmány kolléganő hangsúlyozta azt, hogy bizonyos szempontokat még ki kell bővíteni. Én várom a konkrét módosítókat a kolléganők részéről. Lehet, hogy vannak olyan aspektusok, amiket figyelmen kívül hagytam. Még sokkal-sokkal több dolgot is le tudtam volna írni, de hát ennek voltak korlátai. Nem volt mindenre lehetőség a szövegben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Maltára asszony. Ami a jelentését, a vélemény címének megváltoztatását illeti, úgy gondolom, hogy erre nincsen lehetőség, hiszen a saját kezdeményezésű jelentésről volt szó, és az adott címmel fogadtuk el, azaz az egyedülálló anyák volt a címe hogyha lehetőség lett volna a cím megváltoztatására, és az egyedülálló nők mellett a férfiakról is szó lehetett volna, akkor ezt nem a Viszakbizottságunk képviselte volna, hanem a Foglalkoztatási Szakbizottság például. Éppen ezért sajnos meg kell tartanunk a címet. Köszönöm szépen! ezt a nagyon pozitív jó vitát, és emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 31-e, és a szakbizottságban júliusban szavazunk majd mindenről, és aztán a szeptemberi plenárison lesz további szavazás. Még mindig van egy nyitott napi rendi pontunk a koordinátorok ülése előtt, 17.30-kor kéne a koordinátorok ülésének megkezdődnie. A delegációs látogatás Budapestre, a még fennmaradó téma, ez márciusban volt, Járóka asszony, Bauer asszony, vettek ezen részt Gurmai asszony és Figurédo asszony is. Az anyagaikban megtalálják a programot, azokat a pontokat, amikről szó esett, az is benne áll, hogy hova látogattunk el, csak néhány pontot szeretnék említeni. Például beszéltünk az illetékes miniszterrel, az európai esélyegyenlőségi eh, csomagról, és a miniszter úr beszélt a diszkrimináció ellenes irányelvről, és különösen a mobilitás korlátozással rendelkezőkről esett szó. Az anyasági szabadságról is szó esett, illetve a magyar elnökség munkájáról, és kaptunk erről is információt. Azt mondták nekünk, hogy a témát majd a lengyel elnökség viszi tovább, ők júliustól veszik át a stafétabotot. Ezen kívül az Európai Unió 2020-as stratégiáról is szó volt. Beszéltünk a nemi alapú erőszakról, illetve a barcelonai célokról. És a gyermekgondozást, illetve a női, női szegénységről, illetve a nők részvételéről a politikai életben és a gazdasági döntéshozatalban. Az ülésnek volt egy második része a miniszterrel, és itt Magyarországra összpontosítottunk, az új alkotmányról is beszéltünk. És volt egy találkozó az emberjogi bizottsággal, a kisebbségi jogokkal foglalkozó és polgári jogokkal foglalkozó bizottsággal. Ők is foglalkoznak esélyegyenlőségi kérdésekkel, és hosszú vitát folytatunk az új magyar alkotmányról. Beszéltünk a roma stratégiáról, és beszéltünk az esélyegyenlőségi kérdésekről, a gender mainstreamingről a magyar politikai életben, és az abortuszról is. Ezek a kérdések szerepeltek a napi rendi pontjaink között, mindez megtalálható az anyagokban. El szeretném mondani, hogy az államtitkárral is találkoztunk, találkoztunk egy hatósággal, az a hatósággal, aki felelős az esélyegyenlőségért, és vitát folytattunk a diszkriminációról is ezzel a hatósággal. A civil társadalom képviselőivel is volt alkalmunk találkozni. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a delegációs látogatásoknál nagyon fontos minél több időt szentelni a civil társadalmaknak, a civil társadalmakkal nagyon fontos találkoznunk a nőjogi szervezetekkel, hiszen tőlünk kaphatunk, kaphatunk, tőlük kaphatunk tényleges képet arról, hogy mik az elvárásaik, és mivel ez az ország volt a soros elnökség, nagyon fontos volt megtudni az ő elképzeléseiket, elvárásaikat az Európai Parlamenti munkával kapcsolatban. Sajtókonferencia volt a delegációs látogatás végén, sokan vettek ezen részt, és eh, egyéni interjúkat is folytattuk. Van-e valaki, aki szeretne szót kérni, kérdést feltenni? Van még egy percünk a koordinátorok ülése előtt. Ha nincsenek kérdések, akkor ezzel lezárjuk a szakbizottsági ülést. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönöm szépen ezt a rendkívül jó ülést, mindenki nagyon eltökélt, érdekes vitát és élénk vitát folytattunk. Köszönöm szépen. Most pedig üdvözlöm a koordinátorokat, és elkezdjük a koordinátorok ülését.